Okay, colleagues, um, good morning. I suggest uh, we start with this morning. Jó reggelt, kedves kollégák! Javaslom, hogy kezdjük el a reggeli ülést. Az előző előrehaladási jelentés az EU migrációs uh, jogszabálycsomagról. Két jogszabálycsomagról uh, csomagról tárgyalunk, a közösségi statisztika, illetve a migrációs összekötő tisztek dokumentumáról. Nem tudom, hogy a tolmácsoknak van-e közlendőjük, van közlendőjük. A tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságukat, munkaügyi vitában állnak a parlament adminisztrációval 36. napja nem tesz a parlament adminisztráció lépéseket azért, hogy ezt megoldja, ezért a mai ülésen strike bár nincs, de nincsen túlcsúszás 12-ig, dolgozunk egy másodperccel sem tovább, remélve, hogy megoldódik a munkaügyi konfliktus. Okay, thank you. Köszönjük így az elnök. Az előrehaladási jelentés a külső, a migráció külső dimenziójára fog koncentrálni, illetve arra, hogy finanszírozásra van szükség az EU rendszerének működéséhez, illetve a visszafordítás és az áttelepítési rendszer működtetéséhez, illetve az EU-Törökország megállapodás működtetéséhez, amelynek áttekintéséről többször tárgyaltunk a szakbizottságban. A közös európai bevándorlás és menekültügyi rendszer reformjára van szükség van. Erről a Mi, Libe, a Mezzola Kienga jelentésben 2016-ban megnyilatkozott, ahol kihangsúlyoztuk, hogy a migráció holisztikus megközelítésére van szükség. A bizottság az EU dimenzió harmadik államokkal való együttműködésének kihangsúlyozását tartja fontosnak. Ez a jelentés tehát a migrációs összekötők kapcsolattartásával foglalkozik, az bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásával. A második jelentés, a Wikström jelentés a migrációra és nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákra vonatkozik. Az Eurostat az erre vonatkozó statisztikai adatokat akarja modernizálni az EU migrációs menetrendjét Avramopoulos biztos mutatta be múlt év szeptemberében. Először három felszólalónak adom meg a szót, mielőtt elkezdjük a vitát. Először Márta Szigánnak, remélem jól ö, mondom ki a nevét, a DG Home stratégiai igazgatója, ő, aki az előrehaladási jelentés az európai migrációs menetrend előrehaladásáról számol be. Utána Sinoma Ardovinónak, aki a mm, szabálytalan migrációs visszafordítás mm, szakpolitikai munkatársa, 7 percre kapszott, és Adam Vromskit, az Eurostat osztályvezetőjének szintén 7 percben adom meg a szót, a cigálasszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! tisztelt parlamenti képviselők! Ahogyan elhangzott, május 16-án a bizottság egy előrehaladási jelentést fogadott el az európai migrációs menetrendről, és azért vagyok itt ma, hogy az előrehaladásról beszámoljak. Ez az átfogó jelentés egy átfogó akcióterve tekint át, és meghatározza mindazokat a konkrét lépéseket, amelyek az Európai Unió válaszadásához szükségesek a migráció területén. A jelentés megmutatja, hogy a fő migrációs útvonalak mentén a helyzet stabilizálódott az értékelési időszakban. A keleti földközi tengeri útvonalon a napi tízezer beérkezőből 2015. októberében 81 beérkezőre jutottunk az Európai Unió Törökország megállapodás alkalmazásában. A központi földközi tengeri térségem köszönhetően az Olaszország, Nigéri, Niger és más szubszaharai országokkal való együttműködés során 81%-kal csökkentek a beérkezések összevetve 2018-ban összevetve 2017-es adatokkal. A nyugati földközi tengeri térségen azonban nőnek a beérkezési számok, de alacsony szintről indult, és itt intézkedéseket foganatosítunk, hogy ezt megakadályozzuk. Az összes beérkező eh, száma 2018-ban 17.320 ember volt, ez egy 82%-os növekedést jelentett a 2017-es időszakhoz képest. Érdemes kihangsúlyozni azt is, és ez a jelentésünk szól is erről, hogy a nyugati Balkán útvonalában a helyzet változatlan marad. A Görögország, Albánia, Bosznia, Hercegovina, Horvátország irányába menő útvonal tekintetében. A bizottság nyomon követi a helyzetet. A növekvő beérkezések, a az a tény, hogy csökken a beérkezések száma, azt is jelenti, hogy kevesebb ember vész a tengerbe, de még mindig 1412 ember halt meg, fulladt bele a földközi tengerbe, tehát ez fellépésünk egyik fő motorját adja. A jelentés ezen felül a külső határaink hatékony igazgatásáról is szól. 1200 európai tisztviselő segíti a határon lévő tagállamokat, Görögországot, Olaszországot, Bulgáriát és Spanyolországot. Ezen felül egy további 1500 gyors bevetésű határrendőr áll készenlétben, hogyha egy tagállam támogatást kér a külső határokon, akkor őket be lehet vetni. További előrelépést lehetett elérni a pénzügyi és operatív támogatás területén minden tagállam számára, akik a nagy migrációs nyomás nehezedik, elsősorban a fő migrációs útvonalak mentén Görögország, Olaszország, Spanyolország, Bulgária számára. 22 milliárd volt a költségvetés 2015-2018 között, a 9,6 milliárdos költségvetéssel összevetve. Ez volt a betervezett. A hotspotok célja az, hogy minden beérkező migránstól új lenyomatot vegyenek, megvizsgálják, e, az Európai e, Bevándorlási Támogatási Hivatal, a Frontex és az Európai Parti Védelem további erőfeszítéseket tesz, és mindenki szakértőket e, juttatott el a helyszínre, erőfeszítéseket kell tenni hotspotokon, és az önkéntes visszatéréseket is fel kell gyorsítani. A jelentés arról is szól, hogy hogyan erősítettük meg a kiinduló és a tranzit országokkal az együttműködést, javítva az kiinduló intézkedéseket, fellépve a szabálytalan migráció ellen, segítve a valós menekülteket, Utalok többek között az Európai Unió Törökország megállapodás végrehajtására, a partnerségi megállapodásra, az Európai Uniós sürgőségi Trust Fundra, alapra Afrikával, valamint a nyugati Balkán államokkal való megállapodásra. Azt is elmondhatom ezzel kapcsolatban, hogy a jelentésünk elfogadása is a mai nap között történt az európai csúcs, és ki kell hangsúlyozni, hogy időközben az egyik kézzelfogható eredmény az volt, hogy a vezetők megállapodtak abban, hogy az európai fejlesztési alap tartalékát az európai um, Afrika alapba transzforálják. hát fél milliárd eurót, és um, ezt az Európai Fejlesztési Bizottság alapbizottságának júliusban prezentálja a bizottság. A bizottság minden alkalommal, amikor az európai alapról, a Afrika, Afrika alapról beszélünk, kihangsúlyozzuk, hogy buzdítjuk a tagállamokat, hogy vegyék ki a részüket az alap finanszírozásában, hiszen fél milliárd euró van szükség annak érdekében, hogy a Trust Fund tovább működhessen. Azt is reméljük, a konkrét intézkedésekről szólva, azt is reméljük, hogy a politikai megállapodás is megtörténik, a törökországi menekült eszköz vagy facilitás második transának finanszírozásáról. Elnök asszony, Bevezetőjében említette az áthelyezés kérdését, a helyzetleírásra koncentrál a bizottság jelentése. Az áthelyezés a front vonalon lévő tagállamok helyzetét könnyítette, és több ezer ember áthelyezését tette lehetővé. 2015 ővé az Európai Uniós áttelepítési program 30 2000 eh, kiszolgáltatott ember áttelepítését tette lehetővé. Múlt évben a bizottság az új Európai Uniós áttelepítési eh, tervet, 50 eh, ezer emberre kiterjő tervet mutatta be, a tagállamok válaszokat tettek, a legnagyobb kollektíva felajánlást, felajánlás ez, és ezzel a bűn, bűnözői hálózatok munkáját lehetetlenítettük el. E, mi több az igazi menekült, menekültek számára biztonságos beutazást biztosítunk az Európai Unió számára. Az Európai Unió soha nem lesz egy erődítmény, hanem felelős globális szereplők leszünk, vagyunk és leszünk. a áttelepítés benne a jövőben is esélyek rendelkeznek. De ugyanakkor nem lehetünk elégedettek, még túl sok ember fullad bele a földközi tengerben, illetve a földközi tenger fele vezető szárazföldi útvonalon. Éppen ezért fontos, hogy nyomon kövessük az eseményeket, megértsük a helyzetet, és ez alapján dolgozzuk ki szakpolitikai válaszainkat. Jelentésünket rendszeres időközben elkészítjük, és folyamatosan éberek maradunk. Május közepe óta sok minden történt, ahogy hangsúlyoztam, többek között az Európai Tanács ülésem, az Európai Tanács következtetései megerősítik átfogó megközelítésünket a migráció területén, összekapcsolva az Európai Unió külső határainak jobb védelmének szükségességét a belső aspektusokkal és elveinkkel és értékeinkkel. A vezetők megegyeztek abban, hogy pénzeszközöket biztosítanak a migráció kiváltó okainak kezelése érdekében, és támogatják a bizottságot, hogy egy új javaslatot készítsen el az Európai Tengparti Őrizet és Ügynökség megerősítése érdekében, a szinergiák keresése érdekében. Ezen felül pedig az elköteleződtek amellett, hogy a befogadó központok, vagy partraszállási központokat hoznak létre, vagy az Európai Unióban, vagy pedig harmadik államokban. Időközben pedig konkrét kulcs akciók végrehajtására koncentráltuk, amely az előrehaladási beszámolóban is szerepelnek, többek között az európai határőrizeti, a nyugati Balkán államok határőrizeti szervei és a Frontex együttműködésével, a Frontex szervezési és, és logisztikai támogatást ad számukra, például Albánia számára. A tanács éppen e héten fogadta el az erre vonatkozó határozatát a FIROM, volt Jugoszláv Macedon köztársaság tekintetében közeleg a megállapodás és a Montenegróval való tárgyalások most nyíltak meg. Ezen felül pedig az olasz hatóságoknak nyújtott takarék, tartalék alap megnyitásáról is szó van, valamint az UNHCR és a tagállamok erőfeszítései és a 1857 embert eh, evakuáltak Líbiából, és 1378 ember pedig áthelyezésre került 1997 áthelyezési megkeresés alapján. A, a relokáció, az áthelyezés eh, végezetül 34.696 emberre terjed ki. Sok mindent elértünk, ezzel zárom mondandómat, de sok mindent kell még tennünk, feladatok tornyosulnak előttünk. Az előrehaladási jelentés <clears throat> folyamatosan kiegészítésre kerül, az Európai Tanács múlt héten fontos döntéseket hozott, ezeket nekünk végre kell hajtanunk Ugyanakkor az osztrák elnökség alatt megtartandó első informális biútülés ezeket véglegesíti majd, és természetesen a parlamenttel szoros együttműködésben vagyunk, és tájékoztatjuk Önöket a munkáról. Köszönöm, Erdovin asszony 7 percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Röviden szeretném összefoglalni a jelenleg érvényes rendelet, a 377-es rendelet, a összekötő tisztek bevándorlási összekötő tisztekről, ennek a rékasztja zajlik jelenleg. A tagállamok ilyen összekötő tiszteket küldtek harmadik országokba, azzal a céllal, hogy egy hálózatot hozzanak létre, ILO a rövidítése az összekötő tisztek harmadik országban működő hálózatának. Egy 2016-17-ben alaposan felülvizsgáltuk a jelenleg működő hálózatot. Ez az első alapos elemzés annak, hogy ez a rendelet hatékonyan működik-e. A javasolt felülvizsgálathoz, a rikaszthoz tényekre, adatokra volt szükség. Ezért készült az értékelés, amelyből két következtetést tudtunk levonni. Az első, mintegy 500 bevándorlási összekötő tiszt dolgozik jelenleg harmadik országokban. Nos, ők nagyon nagy értéket jelentenek harmadik országokkal, partnerországokkal, a kapcsolatokat lehet erősíteni, és így az eu nehezedő migrációs nyomás is enyhíteni tudják. De nem sikerült még teljes mértékben hasznosítani ezt a nagy értékű hálózatot. A harmadik országokban működő összekötő tisztek hálózatát éppen ezért jobban kell a felé terelni, hogy jobban segítsenek elérni a közös célokat. A bevándorlás összekötő tisztek, illetve a vezetőikkel az elmúlt években Brüsszelben is és másutt is nyolc szemináriumot, workshopot tartottunk. Kiderült az, hogy optimalizálni kell az összekötő tisztek hálózatának a kapacitásait, és pontosabban meg kell határozni egy új szövegben, hogy mik a feladataik. Figyelembe kell venni azt is, hogy a bizottság és az uniós ügynökségek körében megfigyelhető a tendencia, hogy bővíteni kell ezt a hálózatot. Május 16-án elkészült a határozat, amelyel leírtuk, hogy hogyan lehet a célok jobb érvényesítése felé terelni ezt a hálózatot. A célunk az volt, hogy a jelenlegi jogi szövegre építsünk, tehát itt egy rikásztról van szó, nem egy új jogalkotási javaslatról, hanem egy rendeletnek a felülvizsgálatáról ami a várak, elvárásainkat illeti, valamilyen azt akarjuk, hogy jobban tudjuk kezelni a migrációt, ehhez szoros együttműködésre van szükség, a szabálytalan migráció elleni felvé, fellépésre, valamint az embercsempészet, emberkereskedelem elleni határozott fellépésre. A harmadik országok eh, van a visszafogadási konstrukciókat kell erősíteni, ezzel is küzdünk az illegális migráció ellen. Helyben koordinációra van szükség az ilo kapcsolatban, és itt nagyon fontos, hogy a tagállamok tagállami szinten hogyan szervezik meg a bevándorlási összekötő tisztek működését egy irányító testület, egy steering board, amelynek tagjai lennének a vezetők, az úgynevezett back office-ok, -ok valamint a belis igazságügyi ügynökségek együttműködésére van szükség. Ez egy ilyen dinamikus testület lenne, ami hosszú távon is kidolgozná a stratégiai célokat a helyben dolgozó összekötő tiszteknek, és foglalkozna olyan gyakorlati kérdésekkel, amelyek azonnal döntést igényelnek, és ilyen módon lehetne az egész hálózat munkáját irányítani. A Stilinborgot eh, bordot eh, értesíteni kell eh, új fejleményekről, eseményekről a migrációval kapcsolatban. Kulcsfontosságú helyen dolgozó összekötő tisztek nagyon releváns információkkal szolgálhatnak, és konkrét kérdésekben a helyi hatóságokat ezekről a megfigyelésekről tájékozhatják, ami az EU-nak közös érdeke. Jelenleg is működnek kommunikációs csatornák, nemzeti csatornák az összekötő tisztek hálózatában, de jelen, és jelenleg minimális működési zavarok azért megfigyelhetők. A rendelettel kapcsolatban felmerült, hogy bizonyos részei nagy túl bürokratikusak, és kevés az operatív értéke annak például, hogy két évente kelljen jelentést küldeni az elnökségnek. Növelni kell a jogbiztonságot, mikor az ilo a munkájuk során harmadik országokban személyes adatokat kezelnek. Az új rendelkezések eh, megfelelő jogi hátteret fognak biztosítani az adatkezeléshez, amikor az összekötő tisztek adatokat eh, kezelnek, vagy cserélnek ki a visszatérítésről, az áttelepítésről, vagy a, az illegális eh, migrációról. Végül, de nem utolsó sorban, a bizottság javasolni fog finanszírozási megoldásokat is. A vezető testület, a Steering Board működését pedig két éves munkaprogramok fogják szabályozni kisebb tanulmányok is fognak készülni, elemzések, mellett lesznek eh, regionális eh, workshopok, szemináriumok eh, maguknak az összekötő tiszteknek a számára, akik, így mondom, frissíthetik azt a tudást, amire szükségük van. A Libe szakbizottsággal szoros kapcsolatban leszünk a következő hónapokban, hogy sikeresen le lehessen zárni a munkát ezzel a fontos jogszabályjal kapcsolatban. Köszönöm, Vronszkil az utolsó felszólalunk, szintén 7 percben. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslatát eh, fogjuk eh, frissíteni a eh, közösségi <clears throat> statisztikák a migrációról, illetve a nemzetközi védelemről a tárgya ennek a rendeletnek. Néhány perccel ezelőtt a DG Home-nál dolgozó kolléganőm beszélt a statisztikai adatok fontosságáról. Ez egy jó példa volt arra, hogy az Eurostatnál rendelkezésnél álló adatok hogyan tudják segíteni az európai szintű jogalkotást. Néhány adat esetében az Eurostat az adatok forrása, más esetekben más szervezetek, hiszen az Eurostat nem teljesen aktuális adatgyűjtésre szakosodott szervezet. Pontosabb és gyakorabbi statisztikai adatokra van szükség ezen a területen, hogy ezzel is támogassuk az európai menekültügyi agendát. Harmadik országokból az elmúlt években nagyon sokan akartak bevándorolni Európába. Azért javítani kell a, ezeknek a folyamatoknak a monitorozását, a megfigyelését, hogy ennek segítségével jobban lehessen kialakítani az EU szakpolitikáját. A menekültügy és a bevándorlás kapcsán, tehát a menekültügyre vonatkozó adatok, azután a harmadik országok beliek számára kiadott dokumentumok, a visszaküldéssel kapcsolatos adatok, többek között azok, amelyeket <clears throat> már a jelenlegi 866-os 2000 per 2007-es rendelet alapján is gyűjt az Eurostat van egy 2010-es, 2216-os számú rendelet, ami szintén tartalmaz szabályozásokat. De vannak más a területen eh, releváns jogszabályok, eh, például a kék kártya az idénymunkásokra, azután a eh, kutatókra és diákokra vonatkozó irányelvek. Ezeknek az irányelveknek az alapján is történhet adatgyűjtés. De Jelenleg az a helyzet, hogy a felsorolt statisztikai adatokra irányuló igényekhez társultak a önkéntes adatgyűjtési igények, de ezeknek az hatékonysága nagyon korlátozott. 20-22 ország gyűjt ilyen adatokat, és um, nincsen semmi garanciára, hogy minden ország ez, ebben részt venne. Új feladatokra, szerepekre van szükség. A bevándorlás, a menedék kérési eljárások, illetve a visszafogadás, visszaküldés kapcsán is. Két korábbi bizottsági jelentés mellett a 2012-es és 2015-ös bizottsági határozatok alapján azt mondhatjuk, hogy egyre több a hiányosságot sikerült feltárni. Mi a mostani módosításoknak a célja? A legfontosabb az, hogy pontosabb, relevánsabb és gyakrabban fel begyűjtött adatok álljanak rendelkezésekre, és így, ilyen módon a jelenlegi önkéntes adatgyűjtés kötelezővé téve sikerüljön az adatgyűjtést hatékonyabbá és relevánsabbá tenni. És végül, de nem utolsó sorban, rugalmasságra van szükség, hogy a jövőbeni igényeknek is jobban meg tudjunk majd felelni. A javasolt módosítások az első menedékkérésre vonatkozó adatokra térnek ki, azután a kísérlet nélkül utazó kiskorúak figyelembevétele a statisztikákban, részletesebb adatokra van szükség az áttelepítésekről, valamint a Dublini rendszerre vonatkozó statisztikai adatok mennyiségét is növelni kell, az átadások kapcsán a részletesebb statisztikai adatokra van szükség a visszatérítésekről, illetve a tartózkodási engedélyek kiadásáról. Ezekre a statisztikai adatok iránti igényekre alapozva hát, szerveztünk az érintettekkel konzultációkat, a 2007-es rendelet a 2008-as referenciaidőszakot vette alapul az adatgyűjtésekhez. Az érintettekkel folytatott konzultáció során azonban kiderült, hogy milyen nagyok a hiányosságok, a fehér foltok, ezért a szakértői találkozók során szorosabb kapcsolatot igyekeztünk kiegészíteni a tagállamokkal, illetve a megfelelő EU-s bizottsági szolgálatokkal, a DG Home-mal, valamint mint az EASO-val és a Frontex-el. Szoros kapcsolatban vagyunk a nemzeti statisztikai hivatalokkal, nemzetközi szervezetekkel és más érintett partnerekkel. Rendszeresen tartottunk szakértői hüléseket, és már több mint tíz év munkája eredményeképpen sikerül relevánsabb adatokat előállítani és a hiányosságokat megszüntetni. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. A néppárt koordinátorát szeretném volna elsőnek felszólítani, de ő még nem ért ide, úgyhogy akkor Birgit Cipel következik. Először Katarina Kinicsinek szeretnék szót adni mert ő szól hozzá. Cecil King nevében. Az ECR nevében a koordinátor nincs itt, akkor Natalie Grisbe következik. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Sophie. Nagyon érdekes ez a dosszié. Azt gondolom, ez egy jókor érkező szöveg, tehát ez egy kiváló kezdeményezés, egyrészt mert aktuális kérdés a rendszerek operatív megszervezéséről szól, és ahogy azt az imént hallottuk, és ahogy az a szövegben is szerepel, az információ csere megerősítése létfontosságú ennek a problémának a megoldásához. Talán azt is látjuk, hogy az összekötő tisztek munkája a bevándorlás területén egy olyan megközelítés, ami nem elég európai és talán túl nemzeti jellegű, ugyanis ez nagyon szorosan kapcsolódik a tagállamok munkájához. Tehát Cecillel és a többi árnyék előadóval próbáltunk egy nagyon európai jelleget adni ennek a szövegnek, de ez a célkitűzésekben is megjelenik. És természetesen a kollégákkal mindezeket a kérdéseket meg fogjuk tárgyalni, és közösen elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehet leküzdeni azokat a hiányosságokat, amelyek révén ez egy hatékony, szilárd alapokon álló és jól működő szervezetté válhat. Azt gondolom nagyon fontos, hogy a rendszer működőképes legyen a különböző ügynökségek közötti együttműködésben. Tegnap Katrin de Boll volt itt nálunk az Europol részéről, és ő, ő is elmondta a beszédében, hogy a tagállamok a Frontex, az Európol és az EASO között egy együttműködést és koordinációt kell megvalósítani, és ez egy olyan cél, amelybe ez a szöveg és ez a kezdeményezés is illeszkedik. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen együtt fogunk működni az előadóval ezen a szövegen. Köszönöm. Köszönjük. Cornelia Ernstet nem látom, akkor Luther Tini következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hadd koncentrálják az európai migrációs menetrendre. Először a koordinátorok következnek, utána az előadók, és utána a többiek, akik szót kértek. Jó, ön is a listámon van. Köszönöm szépen. És technikai értelemben ez apróság, de a zöldek itt most egy kicsit nagyobbak, mint a GUE, tehát technikailag én most jó helyen szólok hozzá. De egyébként is, elnök asszony, szeretnék az európai migrációs menetrendre koncentrálni, és tegnap itt volt Ausztria belügyminisztere és igazságügyi minisztere, és ők bemutatták nekünk a programjukat a következő fél évre a menekültügy és migráció témájában, és ez engem még mindig összezavar. Szeretném a bizottságtól hallani, hogy hogyan látják ők a következő hat hónapot, vagy esetleg akár az európai választásig és az új bizottság felállásáig. Tehát hogyan látják azt a számos ügyet, ami most nem halad sehová? Például a bizottsággal megállapodtunk az áttelepítésben, az eljárási irányelvben. Tehát mi lesz a következő folyamat, és az Európai Bizottság hogyan értelmezi a két héttel ezelőtti csúcs találkozó eredményét, ami konszenzusról beszélt a tanácson belül a Dublini rendelettel kapcsolatban. Tudjuk, hogy ha a tanács konszenzust keres, akkor a parlament soha nem jelenik meg ebben a folyamatban. Tehát a bizottság el tudná ezt magyarázni. Tegnap az osztrák elnökség, amikor megkérdeztük őket a partraszállási állomásokról az unión kívül, azt felelték, hogy a következtetésekben az szerepel, hogy meg kellene vizsgálni ennek a lehetőségét, ahogy azt bizonyára megértik, én nem arra ösztönzöm őket, hogy gyorsan zárják le ezt a vizsgálatot, de szeretnék többet tudni arról, hogy az új kezdeményezések mellett hová halad az általános európai menekültügyi rendszer. Köszönöm. Köszönjük. Zelstra urat nem látom, akkor az előadók következnek. King asszony nincs itt, úgyhogy akkor Kinicsi asszony fog a helyében hozzászólni. Sí. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban Cecil Kienge, Kienge nevében szólalok fel, hiszen Maliban van az Európai Unió megbozadásából. Elnézést kérek a szakbizottság tagjaitól, hogy nem tud itt lenni. Az én feladatom tehát az, hogy Kienge asszony észrevételét közöljem. Kienge asszony köszöni a bizottság bemutatását, és köszöni a összekötő tisztekről szóló jelentés elkészítését. 2015-ben az Európai Migrációs Menetrendről szóló javaslatában a bizottság már elismerte annak a szükségességét, hogy minden szakpolitikát alkalmazni kell, egy optimális kombinációban a bel- és külpolitikai eszközök alkalmazásával. Minden szereplőt össze kell kapcsolni, az Európai Unió és a harmadik államok szereplőit, azért, hogy koordinált módon lépjenek fel. Az ösztönzőket és az eszközöket úgy kell felhasználni, hogy a harmadik államokkal is együtt lehessen működni, és a migrációs jelenséget jobban lehessen kezelni úgy, hogy az alapszabadságokat és az emberi jogokat tiszteletben tartsuk. A migrációval foglalkozó dokumentumok válaszolnak erre az igényre. A bizottság javaslatában szereplő célok ugyanakkor nem aknázzák ki kellőképpen a lehetőségeket, például az egyes európai politikák közötti információcsere, és ilyen módon a politikák együttműködése nem mindig sikeres. 350 harmadik államokba küldött összekötő tiszt dolgozik. Ők nagy lehetőséget és potenciált kínálnak az migrációs együttműködés területén. Kienge asszony ugyanakkor kihangsúlyozza, ugyanakkor egy-két módosítót is be fog nyújtani annak érdekében, hogy az információ cserét biztosítsák, és elsősorban a leginkább kiszolgáltatott személyeket védje meg a non-refoulement vagy a visszatoloncolás tilalmátnak szabályát ész, érvényre juttatva. Ennyi lett van a asszony észrevétele, és köszönöm a figyelmüket Kienge nevében is. Wikström asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. És most a bizottsághoz szeretnék fordulni, és megköszönöm nekik az információt, amelyet átadtak a szakbizottságnak, és a kollégáknak azt szeretném mondani, hogy köszönöm a belém helyezett bizalmat, amely révén előadója lehetek a migráció statisztikákról szóló anyagnak. Én mindenkit meghallgattam, mint ahogy általában szoktam, és azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a migrációs statisztikák nem annyira népszerűek, mint a másik ügy, amelyen most foglalkozom, a Dublini rendelet, vagy a többi európai közös menekültügyi politikai dosszié. De ez is ugyanolyan fontos, mert nagyobb szükségünk van a bizonyíték alapú megközelítésre, mint valaha a menekültügyi és migráció területén. És ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, jó statisztikákra van szükségünk, ami az összes releváns területet le kell, hogy fedje. Elnök asszony, azt gondolom, hogy a politika, legalábbis szerintem, és remélem, hogy mások szerint is, a bizonyítékokon és a tudományos bizonyítékokon kell, hogy alapuljon. Nagyon pragmatikusan kell megközelítenünk ezt a dossziét, és azt gondolom, hogy a migráció politikáról alkotott véleményünk ellenére Európában mindenkinek, tényleg mindenkinek arra kellene törekednie, hogy jó, megbízható statisztikáink legyenek, amelyek segítenek tisztázni azokat a kihívásokat, amelyekkel meg kell küzdenünk. Pillanatnyilag a bizottság javaslatát elemzem, és az árnyék előadókkal közösen ezt végig fogjuk olvasni. Ez még ma délelőtt lesz. Nem fogom a jelentéstervezetet megelőlegezni, de a saját kutatásaim alapján úgy tűnik, hogy a tagállamok sokkal több statisztikai adatot gyűjtenek, mint amennyit megosztanak az Eurostattal. Sokan szívesen megosztják ezeket az adatokat a civil szervezetekkel, és a beszámolóikban is publikálják ezeket. És úgy tűnik, hogy nagyon sok statisztikai adat egyáltalán nem érzékeny. A rendeletben a agregáció lebontása és a közös standardek segítenének abban, hogy jobb statisztikáink legyenek, anélkül, hogy növelnénk a tagállamokra nehezedő adminisztratív terheket. Azt tervezem, hogy még szeptember 10-e előtt elkészítem a jelentéstervezetet, hogy szeptember 27-én a szakbizottságban megvitassuk ezt. A módosítók határideje október 4-e lenne, és azt tervezem, hogy a szavazásra november 20-án kerülhetne sor a szakbizottságban, és a trilógusi mandátumot november utolsó napjában a miniplenárison el lehetne fogadni. Azt gondolom, hogy ez egy elég szoros időrend, de mégis elég időt hagyna nekünk arra, hogy a trilógust még a mandátum alatt lefolytassuk. És természetesen, ha a tanács hajlandóságot mutat arra, hogy ezen a dosszién dolgozzon, és vállalásokat tegyen, akkor legalábbis a mi oldalunkról eh, ennek nincs akadálya. Köszönöm. Köszönjük. Kollégák, eh, kicsit eh, lemaradtunk a napirendhez képest, még négyen kértek szót, Zdehovszki úr, Verzsia úr, Miranda asszony és López Aguilar úr. Mindenkinek másfél percet adok, és ezt szigorúan be fogom tartatni. Utána visszaadom a szót a bizottságnak, nagyon-nagyon röviden, hogy válaszoljon az esetleges kérdésekre, és utána következik a szavazás, és Zehovszki úr. Köszönöm, elnök asszony, nagyon gyorsan fogok hozzászólni. Először is szeretném megköszönni az előadónak és a bizottságnak, és bemutatom Mussolini asszony álláspontját. Az európai politikai vezetők végre papírra vetették azt, hogy az európai migrációs politika csak akkor lehet sikeres, hogyha a belső és a külső megközelítés e, következetesen együttműködik egymással, és hogyha mindez kiszámítható és racionális szabályokon alapul, tehát egyrésztről erre van szükség, másrésztről pedig a tranzitországok és a származási országok közötti együttműködésre is szükség van. Az Európai Bevándorlási Összekötő Tisztek Hálózata folyamatos konstruktív párbeszédet kell, hogy folytasson a legfontosabb harmadik országokkal. Ez előfeltétele annak, hogy az illegális migrációt és embercsempészetet leküzdjük. A magam részéről azt szeretném mondani a statisztikákkal kapcsolatban, hogy hihető, hiteles statisztikákra van szükség, és egy kérdést intéznék a bizottsághoz. Szeretnék rákérdezni a svédországi helyzetre. Ha követik a beszámolókat arról, hogy mi történik mostanában Malmöben, a bandaháborúk és hasonló témák, akkor látják, hogy mennyire fontos a mi munkánk. Verzsia asszony, elnök asszony, Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy megengedte a tolmácsoknak, hogy beolvassák az üzenetüket. Tiszteletben tartotta ezzel az ő jogaikat, ami nem gyakran történik meg. Most pedig azt szeretném mondani, hogy én két szöveggel foglalkozom, és mivel Cornelia Ernst kollégám nincs itt, ezért általában én szólhattam volna hozzá koordinátorként. Tudom, hogy ezzel elvesztegetem a hozzászólási időmet. Az európai migrációs beszámoló és az ezzel kapcsolatos munkák, azt látom, hogy ez nem működik olyan nagyon jól. Elnézést kérek a tolmácsoktól, de nagyon gyorsan fogok beszélni. Az európai migrációs menetrendre szeretnék koncentrálni. 2015-ben, amikor ezt a migrációs napirendet elindították, akkor négy fellépés tartozott ennek a körébe, és ez gyakorlatilag kiegyensúlyozottnak volt tekinthető. Hol tartunk ma ezzel kapcsolatban? Az Európai Migrációs Napirend ennek a neve, ugyanakkor csak az úgynevezett irreguláris migrációra koncentrál, és ez nem helyén való. Ez helytelen megközelítés még ebben a házban is, mert engedjük, hogy ez tévútra vezessen minket. Mi egy holisztikus megközelítést akarunk követni a migrációban, a belső és a külső migrációs szempontokat egyaránt figyelembe akarjuk venni. A migrációs útvonalak nem csak az irreguláris utak, itt valamit valóban máshogyan kellene intézni. És szeretnék kitérni arra, ami nem történt meg. A legutóbbi tanácsülésen az Európai Fejlesztési Alap pénzét ismét visszatérítette ebben a témában. Cecilia Wikströmmel együtt fogok működni ebben a témában, mert egy üzenetet kell küldenünk, fontos, hogy helyesen készüljenek el a statisztikák, és a hazugságokat le kell bontani, és elnök asszony azt gondolom, hogy a GUE még nem merítette ki a hozzászólás idejét ezzel kapcsolatban. Csak ennyi időnk van, itt ülhetünk ma egész késő éjszakáig, engem az nem zavar, de ez a vitára tervezett idő. Tehát ahogy érkeznek a kollégák, kérek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben azokat, akik éppen hozzászólnak, hogy gyorsan folytathassuk, és elérjünk a szavazáshoz. Miranda asszony, másfél perc. De. Köszönöm, elnök asszony. Itt eh, szeretnék megosztani egy olyan információt, ami a múlt héten eh, került napvilágra, ez pedig azokról a statisztikákról szól, hogy hányan haltak meg. Számítanak ők? azok, akiket nem mentünk meg a tengeren, azok számítanak, bizottsági urak és hölgyek? Az Európai Unió folytat-e európai koordinációt a migrációs politikában? Vajon figyelembe fogják-e venni ennek során azokat a tagállamokat, amelyek nem akarják, például Olaszország vagy Málta, nem akarják befogadni a partra szállókat, és most épp a szállást akarják megerősíteni. Múlt héten az Open Arms nevű hajó, amely spanyol zászló alatt hajózott, nem tudott olasz kikötőben kikötni, és Máltán sem. Három másik képviselővel együtt mi ott voltunk ezen a hajón, és láttuk, hogy mi történt. Nagyon szép szavakat mondunk, a dokumentumok, a jogszabályokról szóló prezentációk szintén nagyon szépek, de a halottakról szóló statisztika sehol sem jelenik meg és szeretném, hogyha a bizottság nevében választ kaphatnánk arról, hogy az átkelés alatt miért fordultunk hozzájuk hiába. Sem, semmilyen válasz, semmilyen kontaktust nem tudtunk velük teremteni, és nem engedték, hogy ezeket az európai hajókat bevigyük az európai kikötőkbe. Ez szégyenletes a képviselők és az európai intézmények számára is. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. López López Aguilar úr utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai migrációs menetrend de kapcsolatban négy felvetést szeretnék tenni. Az elmúlt négy évben, legalább az elmúlt négy évben, a, mond, a jelen, ezzel a ciklus alatt annyi mindent mondtunk erről, Éppen ezért fontos volna, hogy arról a négy pontról tegyenek észrevételt tisztelt bizottság, amelyet a múlt plenárison vetett fel a parlament Strasbourgban. Egyrészt a partraszállási központok. Hogyan valósíthatók ezek meg? Hogyan lehet biztosítani a nemzetközi jog és az emberi jog érvényesítését mondjuk észak-afrikai országokban, anélkül, hogy bilaterális megállapodásokat kötnénk velük erről. Másrészt a facilitációs irányelv. Ezen irányelv módosítását kérjük, hogy a humanitárius segítségnyújtást kriminalizálni lehessen, hiszen ezek a szervezetek embereket mentenek meg a, te- a tengerből. Harmadsorban az Európai Parlament jogi utakat követel, hiszen ha nincsen jogi út, hogy szabályozott migráció, akkor csak ír, ír, szabálytalan migráció lesz. Negyedsorban az önkéntes szolidaritás nem szolidaritás, és ez nem felel meg annak a mandátumnak, amely az EUMS 80. cikkében szerepel. Hogyan fog az Európai Bizottság azért tenni, hogy a szolidaritás minden tagállamra kötelező legyen, nem csak azokra, akik együtt akarnak működni? Köszönöm. Világos a felvetés, gyorsan megadjuk a bizottságnak a szót. Mondjuk másfél perce van. Thank you very much. Maybe three things I would say. In first place... Köszönöm szépen. Az előrehaladási jelentés egy egy egységes ö, ö, szabályozás, és ez a minden, az európai migrációs menetrend minden csapás irányát áttekinti, ezért egy konkrét jelentésről szól, és a munkánk átfogó jellegéről szól. Az Európai Tanács ugyanakkor múlt héten világos üzenetet fogalmazott meg az átfogó európai menetrend tekintetében, hiszen csak így lehet az előttünk álló kihívásokra választ adni. A vezetők ugyanakkor iránymutatást is adtak, és erről bevezetőmben szóltam arról, hogy milyen következő lépéseket lehet tenni a külső dimenzió, a belső dimenzió és a külső határok védelme tekintetében, ez a három fő fellépési dimenzió, és most a követést végezzük el e ezen területeken. Ide tartozik a, a menedékrendszer reformja és a regionális együttműködés és a harmadik államokkal való partneri kapcsolatok kérdése. Ami a bevándorlás és a menedékkérelem kérdését illeti, az Európai Tanács következtetéseinek negyedik pontja a következő lépésekről szól. Ki kell hangsúlyozni, hogy ez idáig nagyon sok előrelépés sikerült elérni a bolgár elnökség alatt, annak érdekében, hogy a vitás kérdések számát csökkenteni lehessen, két jogszabályra utalok – a Dublini rendelet módosítása ebben konszenzusra van szükség még, illetve a menedék kérelmek feldolgozásáról szóló eljárásokról szóló javaslat. Itt a bizottság szorosan együttműködik a tanácssal, és előrehaladási jelentést készítünk az együttműködésről. Októberben elnézést, hogy rövidre vágtam, hogy elvettem öntől a szót. Nem tudom, Novinó asszony kéri a szót. Itt van-e még? Elment. De hát nem is intéztek hozzá kérdéseket. Vronszki úr, nagyon röviden. Csak megköszönhetem a erőfeszítéseinkhez nyújtott támogatást. Köszönjük szépen. Nem hiszem, hogy minden kérdés megválaszolásra kerül, de visszatérünk erre a témára, hiszen ezek az egész eljárás elejét jelenti csupán csak. Most pedig röviden szavazni fogunk, mielőtt a bizottság képviselői ide ér, illetve a biztos idején. Először is a Koreó jelentésről négy külön szavazás, megnyitom elfogadtuk. Az ENSZ jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen az adatok szabad áramlása. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Grisbek asszony jelentése a vagyoni eszközök befogyasztására és elkobzására vonatkozó végzése kölcsönös elismerése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A FOSZ jelentés az Európai Unió büntetőjogaságügyi együttműködése. Megnyitom a szavazást. Hogyha szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Hát ez életem csúcspontja, amit most megélek, kérem. Elfogadtuk. Rendben van. Akkor behúztuk a lemaradást. Jön a következő napi rendi pont. A Libe Bizottság harmadik biztonsági párbeszéde Julian King biztossal. Okay, colleagues, can I ask everybody... Kollégák! Mindenki foglalja a helyét. And can you take your conversations outside the meeting? A privát beszéd kint az ülésteremen kívül folytassák le, kérem, hiszen a biztosít van. Okay, welcome Commissioner King for the third... Üdvözlöm King biztost a Libe harmadik biztonsági párbeszédén. A prümi határozatok és az állandó kedvencem az uniós PNR végrehajtása és jelenlegi állása. Ez utóbbi tényleg a kedvenc témám. Egy örökzöld, rövid bevezető, másfél órá rendelkezésünkre, előkészítő szakértői ülést tartottak június 21-én, és az Európai Parlament szakpolitikai jelentését bemutatták, és ezt a beszámolót az ülésterem elején láthatják. Nem csak a bizottság, hanem a tanács szakértői, a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal, képviselői, valamint a spanyol terrorizmus elleni hivatal képviselője PNR-ről szólalt fel. Stum professzor tanulmánya pedig a DNS adatok cseréjét vizsgálta meg, és kihangsúlyoztam, hogy a prümi adatok cseréjét előre kell vinni, Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy hiányoznak a statisztikai adatok, amelyek a hit no hit találat nem találat adatcserét lehetővé teszik, és így a bűnügyöző hatóságok munkáját javítanák. Kihangsúlyozta a tanulmány azt is, hogy a hiányzó adatok nem tudják az adatfeldolgozás arányosságát biztosítani. A tanács titkársága áttekintette a jogszabályok végrehajtását, 2011. augusztus 28-áig a töprümi határozatokat átültetni, és a beszámoló kihangsúlyozza, hogy a tagállamok nem feleltek meg, holott 7 éve meg kellett, hogy feleljenek ezen elvárásoknak. A Bundeskriminálamt képviselője kihangsúlyoztam a prümi adatcserék fontosságát a hiányzó pénzügyi források jelentik a késedelem egyik okát. A találat utáni lépések az úgynevezett közös jogi támogatási eljárás is javítandó, hiszen ezt még nem harmonizálták EU szinten. Az Európai Bizottság az EU PNR végrehajtásáról beszámolt. Tíz tagállam jelentette be a bizottságnak, hogy a PNR irányelvet átültették minden tagállam elkötelezett és jelentős előrelépéseket értek el. Mondja az én briefingem, amit felolvasok sebes, nagy sebességgel. A bizottság 20 tagállami jelentést kapott, a tagállamok pedig, a tagok pedig felvetették azt a kérdést, hogy az új prümi adatvédelmi keret megfelelem az rendőrség adatvédelmi irányelvnek, amelyet egyébként csak két tagállam um, ültetett be, ez kvázi nullának. De mindjárt megkapja biztos a szót, mindjárt majd elmondhatja, hogy hogy látja, nyugodtan meg, megkapja felszólalás idejét. A EU PNR-ről um, szóló um, kérdéseket a tagok feltették, és kihangsúlyozták, hogy például a charterrepülők, a magárepülők, a drónok és a kikötők tekintetében a PR még, PNR még nem működik, most pedig 15-20 percre megkapja a szót, hogy e kérdésekről beszámoljon, utána pedig e kérdéseket teszünk fel, és lefolytatjuk a vitát, parancsoljon. See you here. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek. És Örömmel várom a lehetőséget, hogy felfrissíthessem az információkat, amikre az elnök asszony beszélt. Mindig jó, ha van lehetőség arra, hogy folytathassam önökkel az eszmecserét a biztonsági unió témakörében. Nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok a Biztonsági Unióval kapcsolatos különböző szempontokról most itt a strukturális párbeszéd keretében. Utoljára szeptemberben jártam itt. A terrorizmus, a robbanóanyagok, fegyverek területén arra van szükség, hogy az ellenálló képességünket növeljük, jobban fel tudjunk lépni a közösségeinkben tapasztalható radikalizálódás ellen. A súlyos szervezet bűnödés kapcsán erősíteni kell a rendőri együttműködés. És azután itt van a kiberbűnözés, itt hatékonyan sikerül végrehajtani az irányelvet, és így a kiberbiztonsági jogszabály jobban tud érvényesülni. Mindezek eh, a tágabb értelembe vett biztonsági megfondolásaink szempontjából is kiemelkedő jelentőségek. Örömmel beszélek eh, bármelyik témáról, de önök úgy döntöttek, hogy ma itt elsősorban arról számoljuk be, hogy mi is a helyzet a PNR Eh, irányelvég eh, átültetésével, illetve a prümi határozatokkal. Ezek is alapvető eh, elemei a terrorizmusra, súlyos bűnözésre adott válaszunknak. A munkánkban az információ megosztás és a végrehajtás területén tudom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek az önök számára különösen fontosak. A hatékony biztonsági unió létrehozásához Tudnunk kell, hogy milyen kötelezettségeket vállaltunk, és a jelenleg működő jogszabályokat, határozatokat a lehetőleg hatékonyabban kell felhasználni, és hogyha ez nem lehetséges, akkor ezzel a problémával foglalkozni kell. A Biztonsági Unió fontos építőeleme a PNR, irányelv, ez az EU közös válasza volt a terrorizmusra, illetve a súlyos bűncselekményekre. Nincs más eszköz, ami hatékonyabban segítene a megtalálni a gyanúsítottakat, felismerni gyanús utazási modelleket, és hatékonyabban fellépni a súlyos bűncselekményekkel szemben. Hosszú ellentmondásos volt a jogalkotási folyamat, és most biztosítanunk kell, hogy ezek az erőfeszítések nem bizonyulnak hiába valónak. Azaz a határozatot be kell tartani, ezt a nagyon hasznos, erőteljes eszközt jól kell tudni használni. A Május 25-én lejárt a határidő a tagállamoknak, az átültetési határidő. Az információink szerint eddig 15 tagállam küldött hivatalos notifikációt a bizottságnak, hogy átültették a PNR irányelvet. Ami az egész EU-ban ugye a végrehajtást illeti, ez ugye még nem valósult meg, és ez aggályos. De azt gondolhatjuk, hogy a következő hetekben újabb tagállamok fogják a hivatalos átültetési értesítést megküldeni. A végrehajtás, az átültetési folyamat tehát akadozik, és a tagállamok azért véleményem szerint mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy létrehozzuk az egész EU-ban a működőképes PNR rendszert. A PNR adatok kezelése azért már eddig is kézzelfogható eredményeket hozott. A belga PNR egységhez eh, látogattam el három hónappal azután, hogy elkezdett működni a rendszer, és már konkrét sikereket tudtak felmutatni, eh, készpénz, eh, kábítószer, csempészet, terrorizmus területén. Az átültetés elmaradása nem csak azokat a tagállamokat érinti, amelyek így nem jutnak hozzá egy nagyon fontos bűnüldöző eszközhez, hanem az egész PNR mechanizmus működését ez akadályozza hiszen nem jut el minden tagállamhoz, amiknek kell az adatok, illetve az Europolhoz, pedig az irányelvnek ez is egy fontos eleme. A PNR mechanizmus ugyanis csak annyira lehet erős, amennyire a leggyengébb láncszeme is helyén van. Egyenlő feltételeket kell tehát biztosítani mindenki számára. Ha elmarad az átültetés, akkor nem tudjuk az összes tagállamban biztosítani az, az irányába lévő garanciákat. Jelentős erőfeszítéseket tesz a bizottság véleményem szerint, hogy segítsen a tagállamoknak finanszírozással, a legjobb gyakorlatok cseréjével, szakmai tanácsadással, részletesen is összeállítottunk egy anyagot arról, hogy milyen különböző formákban segítjük a tagállamokat. Azok a tagállamok, akik már előbb tartanak, szintén konzultáció keretében segítik a kicsit hátrébb levőket és továbbra is minden lehetséges formáját a segítségnek rendelkezésre bocsátjuk. Ugyanakkor ugye a teljes átültetés biztosítása nekünk, mint bizottságnak feladata, és kötelezettségszegés miatt eljárást indítunk azok ellen, akik megsértik a jogszabályokat ebben a hónapban, júliusban tervezünk ilyen intézkedéseket azon tagállamok ellen, akik eh, nem eh, ért, küldtek még értesítést arról, hogy átültették az irányelvet szélesebb körű információcserét is lehetővé tesz a PNR irányelv. Két fontos eh, projektet tudnék említeni, amelynek keretében az összes releváns PNR adatot eh, gyorsan és határozottan lehet eh, cserélni a szerveknek. 16 PNR egység kapcsolódik jelenleg az Európolnál működő PNR egységhez. Tovább kitekintünk a jövőben. A legjobb gyakorlatok cseréje is segítheti azt, hogy maximális előnyöket tudjunk érvényesíteni az irányából. Prüm határozatok. Nos, fontosságú eleme mindez a bűnöldöző szervek közötti együttműködésnek, a prümi határozat központi szerepet játszik. A tíz év alatt, ahogyan elnök asszony helyesen emlékeztetett arra, hogy ennyi ideje létezik a e, prümi rendszer, ez egy nagyon hasznos eleme volt a e, rendőri együttműködésnek, a bűnülés elleni küzdelemnek. Évről évre nő a jelentősége Prümnek, és a tagállamok bűnöldöző szerveitől érkező visszajelzések szerint nagyra értékelik ezt az eszközt a tagállamok, és használják a prümi rendszert. De a prümi határozatokat sem hajtotta végre mindegyik tagállam, annak ellenére, hogy pénzügyi támogatást nyújt a bizottság, és a legjobb gyakorlatok cseréjével is segítjük a tagállamokat. Mint egy 20 millió eurót fordított a bizottság 2008 óta a támogatásra, és különösen két tagállam kapott két milliót támogatást, valamint három milliós támogatást kaptak tagállamok a filmrendszer keretében a használható forenzikus vagy kriminalisztikai eszközökre. Ugye a határidő néhány évvel ezelőtt volt, és négy tagállam ellen még mindig nyitva van a kötelezettségszegési eljárás, mert maradtak az átültetéssel, de azért ők is már tudták, fel tudják mutatni azt, hogy történt előrelépés. Mi lesz Prüm jövője, és hogyan vizsgáljuk ezt a jövőt? A meglévő hiányosságok közé tartozik, hogy a hit a találat után túl lassú az eljárás. Az elmúlt tíz évben a igazságügyi orvostudomány vagy kriminalisztika nagy fejlődésen ment keresztül, ugyanúgy, mint az informatika, és jelentős változások voltak az európai adatvédelmi rendszerben is természetesen. Az, az általános adatvédelmi eh, rendelet eh, alapján 2019-ben fogjuk megvizsgálni, eh, hogy szükség van-e esetleg valamilyen jogi kiigazításra új eh, adatkategóriák és eh, műszaki megoldások állnak eh, rendelkezésre. A bizottság a következő hónapokban a megvalósíthatósági tanulmányt fog készíteni az érintett partnerekkel, az Európai Parlament is készített, ez a szakbizottság egy, egy tanulmányt ezen a területen, és a mi tanulmányunk is nagy mértékben fogja segíteni majd az Európai Parlamentben zajló munkát is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány percben beszéljek a munkák másik két pilléréről, erősebb és intelligensebb eh, információs rendszerek a határigazgatásnál ez a, ez a téma. Hogyan lehet a hiányosságokat megszüntetni? Különösen Gál asszonynak, a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak eh, szeretném eh, megköszönni az ETIAS-szal kapcsolatos munkát. Ugye múlt héten a plenárison volt a szavazás, valamint az entry-exit, a kilépési-belépítési rendszer erről készített jelentésért. Úgy gondolom, hogy a biztonságot fogja növelni ez a két rendszer. Az EU-LISA ügynökség kapcsán is köszönöm Makvei asszonynak, a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak az elvégzett munkát. Továbbá fogjuk modernizálni az EU-s informatikai rendszereket, a határőrizet, illetve a rendészeti munkaterületén, és az EU Lizának van itt különösen nagy szerepe. Másodszorban az informatikai rendszerek interoperabilitása rendkívül fontos, ezt több alkalommal már beszéltünk erről, és a jövőben még részletesebb eszmecserékre is lesz lehetőség. A, az önök szakbizottsága júniusban egy vita során több kérdést vetett fel. Nem volt idő akkor teljesen megválaszolni ezeket a kérdéseket. Én időközben Claude-nak írásban megküldtem a válaszokat, és remélem, hogy ez a levél segít önöknek is abban, hogy néhány nyitott kérdést ezzel így megválaszoltnak tekinthetnek és egyébként örömmel ma is megvitatom ezeket a kérdéseket önökkel. A biztonsági rendszerek erőszít, erősítése együtt kell, hogy járjon az adatvédelem erősítésével. Az Európai Adatvédelmi Biztossal szoros kapcsolatban állunk, és az alapjogi ügynökséggel is az interoperabilitással kapcsolatos javaslatok kapcsán. Nagyon hasznos, konstruktív az, az, ezeknek a szervezeteknek az inputjai. A LIBE szakbizottság és gyorsan fogja végezni ezeknek a javaslatoknak az elemzését, hogy minél előbb a nyári szünet után elindulhassanak a háromoldalú egyeztetések, és a végéig ezeket le is lehessen zárni. Az információ csere felgyorsítása kulcs fontosságú eleme a munkánknak, a Biztonsági Unió létrehozásának, és az elmúlt hónapokban elvégzett közös munka eredményeképpen azt hiszem elmondhatom, hogy sikerült előrelépni, bár még sok a tennivaló, a szoros kapcsolatban, és egy maradok önökkel, és folytatjuk az együttműködést. Köszönjük szépen! Először a koordinátorok közül fogok szót adni, akik eh, itt vannak. Eh, Cipel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy sor kérdést szeretnék föltenni. A biztonság területén gyakran halljuk, hogy nem teszünk eleget, és többet kell tennünk, hogy megvédjük az állampolgárainkat. Nos, hogyha büntető statisztikákat vizsgálom meg, igenis az a benyomásom, hogy sok területen nem nő a bűncselekmények száma, sok területen pedig ez csökkenő tendenciát mutat. Mit jelent ez, hogy többet kell tennünk? Miről beszélünk? Másrészt, miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy nem teszünk eleget, hogyha megvizsgálva az adatokat, lá... megvizsgálva látjuk, hogy a meglévő jogszabályokat nem mindig alkalmazzák. Hogyan lehet tehát bizonyítani, nem elegendők a jelenlegi jogszabályok? Másrészt, arról beszélt, hogy az ismeretlen um, elkövetőket csak úgy lehet felderíteni, hogy erre több pénz, ehhez több pénz kell, több személyzet kell, de ugyanakkor nem kizárt az sem, hogy bár az EU-PNR eredeti megközelítése az volt, hogy a terrorizmus ellen fellépjünk, éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy milyen eredményeket értünk el. Egy belga esetet említett, ahol jó eredményekre jutottak, a kábítószer, a készpénz és a terrorizmus területén legyen egy picit konkrétabb. Gyanúsítottakra sikerült rátalálni, vagy sikerült letartóztatásokat eszközölni? Tájékoztasson erről az ügyről, hogy meg tudjuk ítélni. Prüm némiképpen meg vagyok rendülve, hogy amikor azt hallom, hogy hány, milyen sok millió eurót pumpált csupán az EU ebbe a rendszerbe az évek alatt, és még mindig nem működik a prümi rendszer ezen az európai adófizetők a bizottság által eh, befizetett eurómillióin túl, gondolom a tagállamok is még egy csomó költségvetési pénzt fordítottak erre a rendszerre. Hogyan vizsgáljuk tehát az ilyen intézkedések hatékonyságát, működőképességét, adófizetőként igenis felmerül a kérdés, hogyha csupán az EU oldaláról 50 millió eurót fordítottak erre, a rendszer még nem működik, hát itt az adópénzek elfecsérléséről beszélhetünk. És kérdezem, hogy mi a news, mi a fake news, mi a hír, mi az álhír, világos iránymutatásokkal rendelkeznek el tekintetben, és van-e elképzelésük arra vonatkozónak, hogy hogyan lehet az egészet kiszűrni, hogyan lehet az erre vonatkozó szabályokat alkalmazni, milyen fellépést lehet itt előirányozni. Grízbek asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm King biztosnak is, hogy eljött és hogy prezentációt tart, illetve válaszol a kérdéseinkre. És hogy a PNR-ral kapcsolatban is előrelépés fog történni. Azt szeretném, hogyha egy ilyen rendszer lenne, és nem 27 vagy 28 külön rendszer. Illetve ami a kötelező adatátadást illeti, hallhattuk a nagyon érdekes és konstruktív prezentációban, amit ön tartott, hogy ez egy nagyon-nagyon sürgős kérdés. A kollégák még emlékeznek rá, hogy számos év után is tagállamok még blokkolják ezt a rendszert. 15 tagállamban létezik már ilyen rendszer, ami információkat szolgáltat az európai polgárok biztonságos védelme érdekében. De ehelyett még mindig egy befejezetlen rendszerünk van, nem annyira európai rendszer ez, nem annyira, mint ahogy azt az Európai Bizottság szerette volna. Tehát köszönöm az információkat, amiket elmondott nekünk. Nekem a charterekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Tehát, hogy nincsenek adatok azokról, akik a terror cselekményeket vagy bűncselekményeket megszervezik, és hogy ők meg tudják kerülni a PNR rendszereket, a nagy repülőterek úgy tudnák megvédeni a polgárok biztonságát, hogyha ez másként lenne. A charter járatok, amelyek kis repterekről indulnak, olyan hézagot képeznek a rendszerben, amelyeken keresztül meg lehet kerülni a PNR rendszert. Lehet, hogy már túl sokat beszéltem így is, de vannak aggájaim azzal kapcsolatban, hogy az irányelvben önkéntes alapú adatátadásról van szó, a tagállamok közötti repülőjáratok esetében. Ezt önök így tervezték? Hogyan kell ezt az államoknak kezelniük? Köszönöm szépen. Köszönjük, Szargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony, két kérdésem van. Ami az Unió és a Kanada közötti PNR rendszert illeti, illetve hogy az mennyiben más, mint az európai rendszer. Az európai polgárok megérkeznek Kanadába, és utána ismét távoznak. Ha nem azonosítottak kockázatot terrorizmussal vagy súlyos transnacionális bűncselekményekkel kapcsolatban, akkor ha távoznak, akkor törölniük kell őket a kanadai adatbázisból. Ezt követeljük meg tőlük. De Európában 2017. júliusában az Európai Bíróság így döntött. De az európai rendszerben erre a lehetőség. Hogyan fogjuk ezt a két különböző rendszert összehozni egymással? és ez egyfajta álszentség is. Miért követeljük meg Kanadától, hogy törölje ezeket az adatokat, hogyha mi magunk nem követjük ezt? Hogyan fogjuk ezt a tisztességtelen helyzetet megoldani? Ami pedig a prümmel kapcsolatos tanácsi döntést illeti, ezt már 2008-ban meghozták, és ennek az adatvédelmi fejezete elavult, ami csak az Európa Tanács 108. határozatára utal de 2008-ban elfogadtuk a rendőrséggel kapcsolatos, illetve 2018-ban javítja magát a beszélő. És hadd fogalmazzam át, van egy új adatvédelmi irányelvünk a rendőrség számára egy adatvédelmi garanciával együtt. A Prüm döntést frissíteni fogják, hogy jobb adatvédelmi garanciákat biztosítson összhangban az új szabályokkal? Köszönöm. Köszönjük. Ernst asszony időközben távozott, az EFDD nincs itt, az END sincs itt. Akkor azok a képviselők következnek, akik szót kértek. Kinicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, meg szeretném köszönni King biztosnak, hogy itt volt, itt van ma velünk, és köszönöm azt az elkötelezettségét, amelyet mandatom a kezdete óta fordít a biztonság kérdéseire. Ugyanahogy, ki, ugyanakkor, hogy kiderült, a felszólalásából sok hiányosság mutatkozik, és ez komoly biztonsági kockázatokkal jár. A prümi jogszabályok végrehajtása még mindig nem történt meg a tagállamok részéről. Kérdezem, melyek a nehézségek? Elsősorban gazdasági nehézségekről, a finanszírozás nehézségeiről van szó. És hogyan nem lehetséges, hogy egy megfelelő pénzügyi támogatási rendszerre nem gondolkoztak el, annak érdekében, hogy a határozatok végrehajthatók legyenek, a bizottság támogathatná a tagállamokat. Ön beszélt egy nyomonkövetésről, egy monitorozásról is. Hogyan lehet tehát a tagállamokat támogatni abban, hogy az erre vonatkozó határokat, határozatoknak érvényt szerezzenek? 13 tagállam még nem hajtotta végre ezeket a határozatokat. A jó gyakorlatok cserére is szükség van. Az Europol kaphatna ebben valamilyen szerepet, segíthetnie a PNR rendelet végrehajtásában a tagállamokat. Aztán a közterek és a kritikus infrastruktúrák biztonságának kérdésére is kérdezek. A terrorizmus szakbizottság éppen ezzel a kérdéssel fog foglalkozni a következő napokban lévő ülésein. Hogyan lehet tehát a kikötőket, a repülőtereket, a tömegközlekedési eszközök biztonságát jobban megemelni? Foglalkozott ezzel a bizottság, Elképzelhető-e, hogy a PNR rendeletet, eh, irányelvet erre a területre is kiterjeszik? Köszönöm. Lénárc úr. Köszönöm szépen, és King biztosnak is eh, köszönöm, hogy eljött hozzánk azt mondta, hogy többet kellene tennünk a biztonságért, és ebben egyetértek, és köszönöm mindazokat a kezdeményezéseket, amelyeket mostanáig elindított. Nem lep meg, amikor a kollégák megkérdőjelezik, hogy többet kellene tennünk a biztonság területén, mert a bűnözési statisztikák folyamatos csökkenést mutatnak de ez ugyanazt jelenti, hogy a munkahelyeket sem kell már a továbbiakban teremtenünk kezdeményezésekkel, mert a munkanélküliség iráta is csökken. Egyetértek, hogy nagyon sok kockázat fenyeget minket, és fel kell készülnünk a jövő kihívásaira. A PNR fontos szerepet játszik ebben. És kicsit csalódtam abban, hogy mennyire valósították ezt meg. Sok éve dolgoztunk már az Európai Parlamentben eh, ezen a témán, és sokszor minket bíráltak amiatt, hogy eh, mi eh, nyújtjuk el ennek a megvalósítását. Most nekünk végre sikerült megállapodnunk. Azt várnám, hogy mindazok a tanácsbeli tagok, illetve tagállamok, amelyek kezdeményezést indítottak, azok most ezt meg is valósítják, és ez nem történik meg. Mit jelent ez a PNR egészének a szempontjából? És Grisbeck asszony kérdését folytatnám az EU-n belüli járatokkal kapcsolatban. Tudná ezzel kapcsolatban a fejleményekről mondani valamit? Az átültetés hiánya egyes tagállamokban csökkenti a PNR átültetésének hatékonyságát. Az egyforma megvalósítás hiánya hogyan befolyásolja az unión belüli adatmegosztást és a rendszer hatékonyságát egészében. Köszönjük, Gomez asszony. Biztos úr, én már kezdettől fogva mindig azt kérdeztem, és most is azt kérdezem, hogy mit tesznek a tagállamok, és mennyiben szembesülnek a PNR hiányosságaival, a privát repülőgépek, a chartergépek és a drónok hatályon kívüliségével kapcsolatban. Ha én egy olyan ember lennék, aki Szíriában harcoltam, és most vissza akarnék jönni Európába, akkor Líbiába mennék, a Tripoli milíciával kapcsolatba lépnék, és felhívnám a máltai miniszterelnök irodájában azt, aki vízumokat szerez, és Libiában 3000 euróért lehet vízumot venni. 2013-ban, 14-ben 88 ezer vízumot adtak ki, ezután eljutok Máltára, Utána felülök a kompra, ezt Kataniában láttuk, minden nap közlekedik. Hatalmas komp ez. Severinnek hívják, Valettában jegyezték be a kompot. A 9539078-as számon regisztrálták, és ezzel elértem Kataniába, Olaszországban vagyok. Ez nagyon egyszerű. Ezt minden nap megtehetném. Írtam a bizottságnak ezzel kapcsolatban, és más képviselők is írtak leveleket. Történt-e vizsgálat ezzel kapcsolatban? És egy rendőr, aki Máltán korábban ezekkel a vízumokkal foglalkozott, őt nem régen letartóztatták a Mátai repülőtéren, mert átengedett a Schengen övezetbe olyan embereket, akiknek nem volt Schengeni vízumuk. Köszönjük, van-e még bárki, aki szeretne hozzászólni? Ha nincs, akkor megragadom a lehetőséget, és én is felteszek néhány kérdést. Mert nem tudom, hogy valóban releváns az a kérdés, hogy többet vagy kevesebbet kéne tennünk. Azt hiszem, a kérdés inkább úgy kellene, hogy hangozzon, hogy mit teszünk valójában ez csak egy biztonsági cirkusz valójában? Mert az elmúlt 15 évben már próbáltuk ezt a kérdést különböző módokon megközelíteni, de ez olyan, mint a kínai bábszínház. Először nincsen hatásvizsgálat a biztonsági javaslatokkal kapcsolatban, és ez szisztematikusan hiányzik. Soha nem készül ilyen vizsgálat. Semmilyen más szakpolitikai területen nem tűrnék ezt el, mint a biztonsági területen azon kívül szinte egyáltalán nem történik megvalósítás. És ez nem csak a PNR esetében van. Az adattárolást a bírák elkaszálták még mielőtt megvalósíthatták volna, de már azelőtt csak egy maroknyi tagállam próbálta ezt bevezetni, és ott is az alkotmánybíróságok megfogták ezt. A másik téma az új lenyomatok az útlevelekben, ez is nagyon sürgős volt annak idején, és azt hallottuk, hogy hét ország, csak hét, és ez már magában foglalja a Svájcot is, csak ők cserélnek adatokat egymással. Németország, Belgium, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország, Románia és Svájc folytat ilyen munkát. De ezen kívül már egy új javaslat is az asztalon van, hogy a személyigazolványokra is új lenyomatot kell tenni. Tehát az egyik néppárti kolléga azt mondta nekem, amikor nem akartam két héttel előre hozni a szavazást, azt mondta nekem, hogy a következő támadás az én lelkemen szárad majd. Két hétről volt szó, tehát akkor hol tartunk most? El tudja valaki magyarázni? Engem nem érdekel, hogy 10 vagy 15 vagy 17 tagállamról van szó. Én azt szeretném megérteni, hogy mi van emögött, mi a az indoka ennek. Miért mondják nekünk azt, hogy a pontozott vonalon kell aláírni, és amikor én kérdéseket teszek fel az alapjogokról, akkor mindig azt hallom, hogy mi állítjuk meg, mi blokkoljuk ezeket a folyamatokat. Mert a PNR-rel kapcsolatban elmondhatom, hogy nem csak az Európai Bíróság, amelyet mind a bizottság, mind a tagállamok teljesen figyelmen kívül hagytak, de egyes tagállamok ban, mint például az én hazámban, és nem mondok semmit a kormányról, mert arról egyértelmű véleményem, Hollandiában a legmagasabb bírói hatóság azt mondta, hogy ezt az irányelvet a jelenlegi formájában nem lehet átültetni, nem lehet megvalósítani. Ez olyan, mint az adattárolás és a Német Alkotmánybíróság. És ennek ellenére a bizottság továbbra is erőlteti ezt, a tagállamok még pénzt is kapnak mindezekért a rendszerekért. A rendőrségről szóló irányelv figyelembe véve, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok milyen szenvedélye ragaszkodnak az adatvédelemhez, feltételezem, hogy mivel a határidőig, tehát május 6-áig csak két tagállam ültette át ezt az irányelvet, tehát most már 26 kötelezettségszegési eljárás indult ellenük, mert ez annyira sürgős volt és hogyha nem így van, akkor szeretném tudni, hogy hány ilyen eljárás indult. Mindenki folyamatosan azt ismételgeti, hogy ez fontos, ez hasznos, létfontosságú a bűnüldözés érdekében, de az igazság az persze az, hogy nem tudjuk, hogy ez igaz-e. Nem tudjuk, mert nem készült előzetes hatásvizsgálat, nincsen értékelés, és az itt elhangzott beszámoló is azt mutatja, hogy a statisztikák, amelyek alátámasztanák ezt az állítást, azok egyszerűen nem léteznek, nincs ilyen vizsgálat. Tehát lehet, hogy az állítások igazak, de nem tudjuk, hogy ez tényleg így van-e. Tehát mielőtt arról beszélnénk, hogy többet vagy kevesebbet akarunk tenni, én azt szeretném tudni, hogy milyen rendelkezésre most, mi tartja vissza a tagállamokat attól, hogy megvalósítsák ezeket a programokat, és hogy mennyi uniós pénzt költünk el ezekre, és mi tartja vissza a bizottságot attól, hogy szankciókat rójunk ki azokra a tagállamokra, amelyek nem tartják hmm. ezeket be. A kollégák mindig nagyon kritikusak voltak ezekben a kérdésekben, de én nem vagyok hajlandó arra, hogy bármi újabb jogszabályt megszavazzak, mielőtt megérteném, hogy mi az oka annak, hogy mindig letolják ezeket a torkunkon, és aztán a tagállamok nem tudják időben megvalósítani ezeket. Hét évnyi késlekedésről beszélünk, ez már hét éve tart. És az utolsó dolog, amit szeretnék jobban megérteni, ön azt mondta, hogy 15 tagállam ültette át a PNR-t. És 20 ezt szeretnék bevezetni az unión belüli járatokra is. Tehát öt tagállam, amely még be sem vezette ezt a rendszert, az az unión belüli járatokra is kiterjeszteni ezt. Tudja, lehet, hogy én vagyok a hibás, hogy nem értem, de hogyan kellene ennek meggyőzni engem arról, hogy ettől Európa biztonságosabb lesz? Én ezt nem hiszem el. Öné az összes idő, amire csak szüksége van, válaszoljon a kérdésekre. Uh, so thank you. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm az észrevételeket. Valaki azt mondtam, hogy van humorérzékem. Ez azt hiszem, hogy segít ebben a helyzetben. Ugyanakkor a téma, amelyről beszélünk, nagyon komoly, ezért komolyan veszem ezt a vitát, komolyan beszélem a részletes kérdéseket, és a mögöttük rejlő frusztrációt. Ugyanis többen hangot adtak frusztrációjuknak, a tekintetben, hogy hogyan halad a munka ezen a területen. Nem az én szerepem és feladatom az, hogy megmondjam, hogy több vagy kevesebb biztonságra van szükségünk a tagállamok, a tanácsban és az Európai Parlament azok, akik meghatározzák ezt, hiszen ő, ők vizsgálják azokat a javaslatokat, amelyeket mi el, előterjesztünk nem akarok egy olyan vitába belebonyolódni, amely nem lesz semmiképpen se túlontúl túl termékeny, hogy több vagy kevesebb biztonságra van-e szükség. Én személyesen egyébként úgy érzem és úgy gondolom, hogy minden támogat, támadás, főleg a terrorista támogat, támadás egyel több támogatás, mint amire szükség van, mint amit elbírunk. Éppen ezért tehát eh, el kell venni a levegőt a terroristák elől, be kell, meg kell akadályozni, hogy fellépjenek. De egy-két általános, egy-két pontra szeretnék válaszolni, amit felvetettek. Egyrészt a megközelítés sajátossága. Nem hiszem, hogy én valaha bármely vitánkban is olyasmit mondtam volna, hogy a következő hogy le kell nyomnunk a torkukon, vagy pedig a saját ellenük ellenére, vagy pedig megvádolom önöket azzal, hogy soha nem beszéltem így, soha nem használtam én kifejezéseket, hogyha igen, akkor kérem jelezzék, hogy mikor mondtam ezt, és fenntartások nélkül el, elnézéseket fogom kérni. Először hogy mondjam a saját részemet, utána ön megkapja az ön a szót. Tehát előbb hogy mondjam valamit én szeretnék mondani, aztán ismét persze, öné a szó, elnökasszony. Nem hiszem, hogy valaha ilyen nyelvezetet használtam volna, ilyen megközelítéssel éltem volna az elmúlt két évben. Hogyha így lenne, akkor kérem, hogy jelezzék, mikor tettem ezt, és elnézést fogok kérni. Nagyon komolyan veszem ugyanakkor, hogy megközelítésünk ezen a területen, tényeken és helyzetértékelésen alapuljon. Teljességgel egyetértek abban, hogy akkor, amikor egy véleményt kialakítunk, a, akkor nyomon kell követni, illetve ha döntést hozunk, akkor nyomon kell követni, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor um, hiányosan járunk el, és felmerül a következő javaslatok előterjesztésének jogosságának kérdése. Ezt elfogadom. De ugyanakkor nem fogadom el azt a vágyukat, hogy a javaslataink végrehajtását ne elemeztük volna, illetve hogy hatástanulmányokat nem készítettünk volna. Éppen az önök kérdésére az különböző ezen a területen tett intézkedések hatékonyságát 15 évre visszamenőleg vizsgáltuk meg. Ezt átadtuk önöknek, soha nem kérdeztek, tettek fel semmilyen kérdést ezzel kapcsolatban. Megkapták ezt a dokumentumot, és azt kérdeztem önöktől, hogy megvitathatjuk ezt a dokumentumot részletesen, nem került sor erre a vitára. Nem igaz, hogy nem készítünk hatástanulmányt. Igaz volt ez az én érkezésem előtt elfogadott dossziékra, de azóta ez nem igaz. Elfogadtam az önök által megfogadott erre vonatkozó kritikát, és azóta minden egyes javaslat javaslatot hatástanulmányjal láttunk el. Lehet, hogy nem tetszik önöknek a hatástanulmány, vagy nem tartják elég részletesnek, de azt nem mondhatják, hogy nem készítettünk volna hatástanulmányt. A prekurzorokról, a robbanójogok prekurzoráról, vagy a online terrorista tartalmakról hatástanulmányt készítettünk, vagy éppen most készítünk. Ezek jó példáit adják az én elkötelezettségemnek, a tekintetben, hogy a szakpolitikai döntéseinket tényekre, bizonyítékokra alapozzuk, ami a végrehajtást illeti. A végrehajtás abszolút kulcsfontosságú, és biztosíthatom önöket, hogy legalább annyira frusztrált vagyok, mint önök is, hogy nem vagyunk jobbak a végrehajtás területén, főleg az ilyen már hosszú ideje napirenden lévő dossziék tekintetében, mint a PNR az egyik ilyen. Nem akarok mentegetőzni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy itt sokkal jobban teljesítünk, mint sok más területen. Aggaszt bennem engem például, hogy a NISZ irányel végrehajtásában sem értünk el kellő célokat, márpedig ez a biztonsági unió szempontjából központi jelentőségű. Csak kilenc tagállam ültette át a NISZ irányelvet. A NISZ irányel végrehajtásában kérem, hogy ugyanolyan sürgetőek és számonkérőek legyenek, mint a PNR tekintetében. Tehát ne csak egy-kettőt választanak ki, mindegyik irányelv átültetését érvényre kell juttatni, és a tagállamokat sürgetni, serkenteni kell, hogy minden a biztonsági szempontjából kulcsfontosságú dosszié végrehajtásában ne késlekedjenek. A PNR-ről nagy erőfeszítéseket tettünk, 15, végezetül 15 tagállam jelezte hivatalosan, hogy elvégezte az átültetést, a beültetést. Ugye 27 tagállamról van szó, Dánia, Dániára ez nem vonatkozik, tehát 27 tagállam elküldte nekünk a listát a hatós hatáskörre rendelkező hatás, hatóságok listáját, akik a PNR adatokat begyűjthetik, feldolgozhatják. A 27-ből 22 tagállam jelezte, hogy a Passenger Information Unit felállt, 21 tájékoztatta a bizottságot arról, hogy szándékában áll az irányelvet az EU-n belüli repülőutakra alkalmazni, de egész addig, amíg, és ezzel válaszolok az ön kérdésére, az irányelv minden szempontját nem érvényesítik, nem beszélhetünk teljes beültetésről. De ennek ellenére azt gondolom, hogy a számadatok előrelépésekről tanúskodnak, nem kellő előrelépésről, és kérjenek engem számon, én pedig számon kérem a tagállamokat. A mm, rendészeti együttműködés irányelvben csak 8 tagállam ültette be ezeket az irányelveket, ez még kevésbé kielégítő. Tehát még egyszer elkötelezettségemről biztosítom önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hatékony végrehajtást biztosítsuk és nyomon kövessük. Ami a többi részletesebb kérdést illeti, ezekre is válaszolnék. A PNR esetekre vonatkozó kérdés. Nagyon jó, megalapozott kérdés ez hogyha azt mondjuk, hogy a PNR-t nem csak a terrorista eh, elleni munkában használjuk, hanem a rendészeti munkában is, és hogyha konkrét példákat kapunk, pozitív példákat a tagállamoktól, akkor eh, miért nem osztjuk meg ez erről vonatkozó információkat? Hát ebben a formában ezt nem tudjuk megtenni de hogyha megszerveznek egy olyan formátumot, ahol bizalmas információkat megoszthatunk önökkel, akkor ezt szívesen elhívok és megosztom önökkel az erre vonatkozó információt. Amikor a tagállamokkal tárgyalok, akkor konkrét példákról tájékoztatnak. Legutóbb, amikor az Egyesült Királyságban a PIU-nál, az ő illetékes egységüknél jártam, egy konkrét példát láttam, egy bűnözőt, nem egy terroristát, egy bűnözőt az úgy tartóztattak föl, hogy a beáradó információk alapján tartóztatták fel, egész addig, amíg a központban jártam. Szívesen megosztom önökkel az idevágó információt, de nem a nyílt formátumban, sajnos ezt nem tehetem. Ami az adat megosztási kötelezettséget illeti. Ahogyan erről már korábban is beszéltünk, támogatom, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy me- megerősítsük az adat cserére vonatkozó kötelezettségeket. Például a SIS kontextusában teszünk lépéseket arra, hogy a terrorizmusra vonatkozó adatok cserére kötelezzük a tagállamokat. Teljesen nyitva állok ezen felvetés irányában, de A PNR tekintetében egy kihívással állunk szemben. Ugyanis az információ cserét a lehető legszélesebb körűen szeretnénk kialakítani. Amikor a PNR irányelvet a parlamenttel együtt végül is elfogadta a társjogalkotó, az automatikus adatcserét nem tették lehetővé. Vita volt erről akkor, hogy szüks, arról, hogy az adatcsere eh, szükségességét kiegyensúlyozunk az adatvédelem eh, igényével, és a társ jogalkotók úgy ítélték meg, hogy a tagállamok, a PIU-k, tehát az adatfeldolgozó hatóságuk keretén belül eh, alatt ki, milyen információt adnak át, hiszen máskülönben elárasztanak egymást adatokkal, és ez használhatatlan volna. Az önökkel elfogadott szöveg tehát azt mondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy minden releváns és szükséges PNR adatot kicserélik a többi tagállammal. Itt tehát egy diszgresszióval, egy helyzet megítélési jogkörrel rendelkeznek a tagállami hatósága rendelkező hatóságok. Éppen ezért az egyik kérdést, amelyet részleteiben meg kell vizsgálnunk, az, hogy hogyan is működik ez az adatcsere, illetve hogyan válogatják ki a tagállami hatóságok a releváns és szükséges PNR adatot. Elégedettek vagyunk ezzel a rendszerrel, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy ezt újra meg kell vizsgálni, figyelembe véve, hogy az információ hat csere hatékonysága az egyik szempont, a másik pedig az, hogy ne folytsuk meg a tagállami hatóságokat egy adattengerbe. tengerbe ami pedig a hiányosságokat illeti a PNR-en belül. Gomes asszony <clears throat> joggal vetette fel ezt több alkalommal is. Itt nem csak a csárterek, hanem másfajta uh, légi utakra sem terjed ki a PNR próbálok pontosan fogalmazni, talán egy picit pontosabban, mint a koramboz, korábbi eszmecserénk során, annak a szellemében, hogy ezt a vitát előre lendítsük, előbbre vigyük, látva és elismerve, hogy nem válaszolok minden kérdésükre. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni az entitások és az egyének között, akik a repülőgépet kereskedelmi célra használják, és azon emberek között, akik a repülőgépüket nem kereskedelmi célra használják. Hogyha tehát van egy jogi személyiség, vagy akár egy természetes személyiség, aki kibérel egy repülőgépet, vagy repülőgépeket, másoknak bérbe ad, nem kibérel, hanem másoknak bérbe ad, egy útra, vagy pedig más szolgáltatásokkal összekapcsolva. Ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy ez a tevékenység az air carrier, a légi fuvarozó PNR irányelvben megfogalmazott tényállását ki kell, hogy merítsen. Tehát a charter utakra ki kell, hogy terjedjen a PNR irányelv. Pontosan szeretnék fogalmazni, és félreérthetetlenül ez a célunk, és ezért a tagállamokkal való együttműködésben a végrehajtás áttekintése során figyelünk arra, hogy ez így érvényesüljön. A kis légi társaságokra is kiterjedhet a PNR. Itt ugye a papírmunka egyszerűbb, de nem rendelkeznek kivétellel, kivételes szabályokkal. Tehát az a típusú információ, amelyet a kis légitársaságok meg kell, hogy osszanak, lehet, hogy inkább egy Word dokumentumban, vagy egy Excel fájban található, vagy egy, egyszerűen csak egy e-mailt küldenek, hogy kiül a chartergépen, tehát ez kevésbé részletes információ, mint amit a nagy légifuvarozóktól, karrierektől kapunk, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezeket is PNR adatoknak tekinthetjük az irányelv szellemében. És a végrehajtást ellenőrző munkában ezt is meg fogjuk vizsgálni. Tehát minden egyes konkrét kérdésre nem tudunk választ adni, melyet Gomez asszony intézett hozzám az elmúlt két évben, de ebben a kérdésben előrelépés mellett kötelezem el magam. Én ígérem, hogy rajta leszünk az ügyön ami a belső PNR és a nemzetközi PNR kapcsolatát illeti. Értem, hogy roppant frusztrálónak tartják, én is frusztrálónak tartom ezt a nemzetközi PNR tekintetében csak lépésekről hallat, hall, lépésekben haladhatunk. A kanadaiakkal a tárgyalás elkezdett, a mandátumot megkaptuk, az első tárgyalási forduló lef, lefolytatásra került, ugyanakkor az Európai Bíróság Sargentini asszony által említett ítéletét figyelembe kell vennünk. Az ezen tárgyalás is más ilyen típusú tárgyalásokról rendszeresen tájékoztatni fogjuk önöket. Lehet, hogy nem ebben a formátumban, de hogyha egy olyan formátumot tudnak megszervezni, amelyben a bizalmas információkat is megoszthatom, akkor természetesen kötelezem magamat arra, hogy vagy én magam eljövök, van egy munkatársam eljön, és rendszeresen tájékoztatja önöket a tárgyalások menetéről, állásáról, előrehaladásáról. Hiszen a lehető legátláthatóbbá akarjuk mindezt tenni. Időközben pedig nagy erőfeszítés lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az EU PNR irányába alkalmazásában előrelépjünk. Hogyha itt az Európai Bíróság ítéletének szellemében átdolgozásra volna szükség, akkor ezt meg fogjuk tenni. De el kell ismernünk és be kell látnunk, fel kell ismernünk, meg kell értenünk, hogy a bíróság érvelése Kanadával kapcsolatban egy nemzetközi megállapodás sajátosságaira vonatkozik, amely az EU állampolgárok adatainak harmadik állammal való általi felhasználására vonatkozik, ez tehát a Kanadára vonatkozó ítélet jogi alapját adja. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy ez az ítélet ugyanilyen értelemben kell, hogy működjön az EU PNRM tekintetében, ahol a PNR adatok EU eh, e tagállamok általi begyűjtését terrorizmus elleni és rendészeti szempontból végzik, és nem határellenőrzési szempontból hiszen az EU-n belüli utazás során az utazók nem hagyják el az EU területét. Ezeket a jogi szempontokat figyelembe kell vesz, vegyük, és ezt meg is tesszük. Ami pedig a követ... Nem, azt hiszem, hogy a PNR tekintetében minden kérdésre válaszoltam. Nem, egy már még kimarad a PNR más közlekedési ágazatokra való kiterjesztése, más utazási módozatokra való kiterjesztése. Mint tudják, a PNR irányelv nem ad mandátumot a tagállamoknak arra, hogy más nem légi közlekedési ágazatokra is alkalmazzák a PNR, de nem is zárja ki. A tárgyalások során nyitva állunk hiszen például a nemzetközi vasútközlekedés területén egy-két tagállam felvette egymással a kapcsolatot, hogy itt is az utasok adatait ne dolgozzák-e fel a PNR szellemében, a biztonsági szempontokat megteremtendő, hiszen sajnos voltak vasútállomásokon is támadások, és a vonatokon is történt támadás. Ezért nem olyan régen június hónapban egy részletes akciótervet bocsátottunk ki a vasútbiztonság kérdéseiről. Ebben pedig nagyon sok különböző szempontot az end-end use tekintetében feltárunk, és a tagállamokkal, akik a PNR alkalmazását erre a területre is kiterjesztenék, együtt működünk természetesen. Azt hiszem, hogy ezzel most minden PNR kérdést megválaszoltam. Ami pedig a prümmi határozatot illeti. Egy részletes kérdést tettek fel, próbálok itt pontosan válaszolni. A prüm az EU adatvédelmi rendeletének legújabb változása és a prümi a döntés végrehajtásának kapcsolatására vonatkozik. A jelenlegi prümi döntés az adat, tagállamok által végrehajtandó adatvédelmi szabályokról szól, és ezeket be is kell tartani. Igaz, ugyanakkor, amit Sargentina asszony mondott, hogy a rendészeti együttműködési e, irányelv azt mondja, hogy 2019. május 6-áig a bizottság biztosítja, hogy minden más jogi norma, amelyet az Unió elfogad, és adatvédelme, adatok feldolgozását tartalmazza, megfelel ezen irányelvi iránymutatásainak, illetve a bizottság biztosítja, bla bla bla, hogy minden erre vonatkozó szabályt megteremt. Hát természetesen ez egy ránk kötelező jogszabály, ennek érvényt fogunk szerezni, és Amennyiben szükség van rá, tájékoztatjuk a tisztát házat az e tekintetben végzett munkáról, de mindenképpen megfelelünk az adatvédelmi alapiránya, ala, alaprendelet átfogó írásainak. De miért ilyen nehéz ez? Nos, azért, mert azt kérjük a tagállamoktól, hogy olyasmit hajtsanak végre, amit nem mindig hajtanának végre maguktól, de hát ez ebben nem lehet takarózni, ők is beleegyeztek, és mi is beleegyeztünk abba, hogy ennek meg kell történni, hát most nekünk kell biztosítani, hogy teljesíték a törvény betűjét és szellemét. De persze minden segítséget megadunk a tagállamoknak, többek között akár az EU pénzek felhasználásával is támogatjuk őket, komoly összeget fordítottunk a Prümi döntés végrehajtására, a PNR um, rendszer működtetésére. Volt, aki ezt üdvözölte az önök körében, volt, aki nem ezt a tényt, de persze elszámoltatjuk a tagállamokat, hogy az európai pénzekkel, tehát az adófizetők pénzét hogyan használják fel. És ahol szükség lesz rá, jogsértési eljárást indítunk útjára. A prümi jogsértési eljárások száma már elég magas, egy-két tagállam tudomásul vette a jogsértési eljárások megindítását, és felgyorsította a jogszabályalkotói átültető munkát, mások nem. A PNR tekintetében a jogsértési eljárások ebben a hónapban veszik kezdetüket, a bizottság elküldi levelét, jogsértési eljárás megindításáról szóló levélkéjét a tagállamoknak természetesen teljes transzparenciában tájékoztatjuk önöket arról, hogy mely tagállamoknak küldtük el levelünket, és természetesen számon kérjük, hogy elvégezik-e a munkát, vagy nem. Ami pedig az utolsó kérdést illeti. Nem, két utolsó kérdést illeti. Az egyik tekintetében remélem tudok jó választ adni, másikban azt hiszem egy kicsit nehezebb ez. De ha jól látom, Avramopoulos kollégám jön ma délelőtt még. Ja nem, nem jön? Uh-huh. Azt hittem, hogy de akkor ő tudott volna választ adni, de hát akkor írásban, hogy ezt kérik, választ tudok adni. Tehát a vízumok és a vízumok illegális eladásának kérdésem ugyanakkor magával vonzza az állampolgári jog megvásárlásának lehetőségét is, ezt kvázi biztonsági szempontból kell megvizsgálni. De hogy milyen gyakorlati szakpolitikai lépéseket lehet tenni, ez nem ilyen egyértelmű. Avramopoulos kollégámmal és más kollégákkal egyeztetünk arról, hogy milyen lépéseket lehet tenni, és hogyha a mai nap adandó válasznál jobb választ tudok adni a jövőben, akkor ezt meg is fogom tenni. Ezért írásban fordulok majd önökhöz. Végezetül pedig eh, egy kérdés, a dezinformáció kérdése merült fel. Zippel asszony tette fel ezt a kérdést. Ez nagy kihívás. A biztonsági kérdések középpontjába vezet el bennünket ez a kérdés. Különösen annak fényében, hogy jövő tavasszal európai parlamenti választásokat tartanak. Nem arról van szó, hogy bárki célirányosan akarná e választásokat megzavarni, de hogyha figyelembe veszük az elmúlt választások történetét az óceán, az Atlanti óceán mindkét oldalán, a due diligence szükséges és kötelező óvatosság arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy megtegyünk minden intézkedést annak érdekében, hogy kiszűrhessük, megakadályozhassuk, ha valaki az európai parlamenti választásokat hamis hírekkel akarnám befolyásolni. Két csapás irányt folytatunk. Egyrészt a választások biztonságával foglalkozunk, egy sor találkozót tartottunk, Timmermans kollégám és én mostantól novemberig hívunk meg találkozókra ciberbiztonsági szakértőket, illetve választói sok lebonyolításáért felelő szakértőket, megosztandó a legjobb gyakorlatokat, hiszen ez egy tagállami hatáskör, Biztosítandó ugyanakkor, hogy az Európai Unióban adadó válaszok a, válaszok a leghatékonyabbak és lehetőség szerint a legegyneműbbek legyenek megakadályozva így, hogy hekkerek, gonosz szándékú felbújtók megzavarják a választás folyamatát. A fellépésünk másik csapás iránya pedig a következő. a dezinformáció elleni fellépésről egy egész munkát indítottunk útjára. Maria Gabriel biztos kollégámmal jelenleg éppen egy viselkedési gyakorlatot dolgozunk ki, egy kódexet dolgozunk ki a nagy internetszolgáltatók számára, amely az online nyomon követhetőség és az átláthatóságot teremti meg a news feedek tekintetében, ugyanis meg vagyunk róla győződve, hogy többet tehetnek a szolgáltatók annak érdekében, hogy kritikusabb felhasználókat tegyék a felhasználókat. Nem cenzortság ez, és nem akarjuk a tartalmat megítélni, hogy mi igaz, mi nem igaz, de ugyanakkor a szolgáltatók segíthetnek abban, hogy megmutassák, hogy szponzorált tartalomot olvas-e valaki vagy sem. És a botnekek vagy a recirkulált, sokszorosított adatok, vagy a botok által terjesztett adatok és a megbízható <clears throat> platformok által terjesztett adatok közti különbséget meg lehet mutatni, ezzel segítve a usereket arra, hogy feltegyék a kérdést, honnan származik az adat, megbízható-e vagy sem. A Facebookkal múlt héten egyeztettünk, egy sor kérdést ezekből felvetettünk, előrehaladásokat értünk, de még van mit tenni első körben önkéntes lépéseket irányozunk elő, de ugyanakkor azt mondtuk, hogy ha nem sikerül önkéntes alapon előrehaladást elérni, akkor megfontoljuk, hogy más intézkedéseket, magyarán mondva, kötelező jogszabályokat fogadjunk el a transzparencia megteremtés érdekében. Hát ennyit, elnök asszony, remélem sikerült minden kérdést áttekinteni, ha kihagytam volna valamit, akkor ezt írásban örömmel megteszem. Uh, Mrs. Sipo for the first... Köszönöm szépen. Szipel asszony ismét szót kér. King biztos úr, németül tudom csak ezt elmondani, amit akarok, angolul nem tudnám a beszédének bizonyos részeinél az volt a benyomásom, hogy ilyen ködgyertyákat eh, gyújtogat, eh, de én konkrét válaszokat szerettem volna, ezeket hiányolom. És az volt a benyomásom, hogy igazából nem hasznos irányba megyünk annak alapján, amit ön elmondott. Eh, ugye azt kellene eldönteni, hogy több biztonságra van-e szükségünk, vagy sem, hát ezt én veszélyes megfogalmazásnak tartom, lehet, hogy ez egy megfogalmásbeli probléma. Itt nem erről van szó, hanem a konkrét kérdésről. A polgár, ahhoz, hogy a pro, pro, polgárokat meg tudjuk védeni a terrorizmustól, a bűncselekményektől, szükség van-e új intézkedésekre, jogszabályokra, illetve ha már vannak ilyenek, meg kellene vizsgálnunk, hogy ezeket hatékonyan alkalmazzák-e. Ez az igazán izgalmas kérdés. Itt az alkalmazás azoknak a jogszabályoknak, amik már megvannak, nyilvánvaló több tagállamban ez is probléma, de még nagyobb probléma, hogy ezeket nem tudják hatékonyan alkalmazni. Ha megnézzük, hogy nem rendelkeznek megfelelő technikai létszám eszközökkel, forrásokkal a rendészeti szervek. Ha megnézzük, hogy milyen sok a túlóra a rendészeti szerveknél, erről kellene szerintem vitatkoznunk, hogy ezen hogy lehetne segíteni. PNR kapcsolatban ő azt mondta, hogy nem adhat nekünk konkrét információt egy ilyen eh, formátumban tartott ülésen de hát azt, hogy azért milyen csoportokat tudtak beazonosítani ezek, hogyan, milyen hálózatba kapcsolódnak, nem ezt akarta megtudni, hanem hogy tényleg sikerült-e megtalálni valakit, aki korábban, akinek a létezéséről korábban nem tudtak, sikerült-e megerősíteni korábbi gyanukat, és ezek az információk elvezettek-e valóságban odáig, hogy bírósági eljárás lehetett indítani. Tehát tehát én ilyen általános információkat szerettem volna hallani öntől, ami semmiképpen nem veszélyeztet, nem tekintető kiszivárogtatásnak. Ami a dezinformációt, vagy az ilyen álhíreket illeti, itt nem csak az ön felelősségi köre, ez egy általános vitára lenne szükség. Mit kezdjünk az ilyen információkkal, most az interneten mindent törölni kelljen. Mondhatnánk azt is, hogy a Brexit kampány előtt, amit Farázs és a UKIP terjesztett a közösségi oldalakon, hát ezt is lehetne fake newsnak vagy dezinformációnak nevezni. Mit tegyünk? Tiltsuk meg Farázs úrnak, hogy beszédeket tartson? Az interneten pedig ugye követelhetjük azt, hogy töröljenek ilyen információkat. Hogyan kezeljük ezt a kérdést? Nem jutottunk el a legjobb megoldáshoz, még nagyon sok vitára van szükség, hogyan tudjuk erősíteni a demokráciát, a, a polgárokat, hogy jobban tudják kezelni, felismerjék ezeket az áll híreket, és kritikusabbak legyenek. Elnök. Köszönöm. Még egy kérdés volt, amire nem válaszolt. De valamit szeretnék tisztázni. Nem vádoltam meg önt, hogy nem megfelelő eszközöket alkalmaz a parlamenttel, vagy másokkal kapcsolatban, de mások megtették ezt. Emlékszem két sajtó közleményre, amit egy parlamenti frakció eh, eh, említett, ami arról eh, amiben az szerepelt, hogy ön elfogadhatatlan és méltánytalan kapcsolatokkal rendelkezik. Nem kettő, egyébként, hanem nyolc tagállam ültette már át a rendészeti irányelvet. Miután ez az irányelv képezi majd az ellensúlyt az adott gyűjtési és egyéb intézkedésekhez, Azonnal elindította a kötelezettségszegési eljárást a nem ültető 22 országgal szemben, hiszen sok kicsit néha olyan helyzet, mint az iskolákban. Az erőfeszítések nem vezetnek eredményre, vannak tagállamok, amelyek, amelyek nem teljesítenek egy feladatot, hát nekik ne kapjanak új idő, több plusz időt, hanem kötelezzék őket, hogy teljesítsék azt, amit vállaltak. Én csak világosá akartam tenni, visszatérve a változkodásra, hogy én tényleg nem így működöm. És valóban a következő hetekben, még a nyári szünet előtt írni fogunk mindegyik tagállamnak, amelyek az adatvédelmi rendészet együttműködési irányelvet nem ültették át. Ahogyan elmondtam a másik dossziékkal kapcsolatban, ez itt is így lesz. Eljárunk majd ezekkel a tagállamokkal szemben. Szippel asszonynak válaszolnék röviden a biztonsággal kapcsolatos vitát megfelelő szinten kell lefolytatni. Én vagyok itt a fő szereplő. Itt jogalkotási folyamatokról van szó, a parlament és a tanácsa jogalkotók. Én óvnék attól, hogy a biztonsággal kapcsolatos elgondolásokat ne a megfelelő szinten kezeljük. megvált, meg kell változtatnunk azt, ahogy az emberek beszélnek, hogy mintha lenne abszolút biztonság és nulla kockázat. Ez így szerintem nem hasznos eh, a kommunikáció. Sose érünk el az abszolút biztonságot ezekkel a veszélyekkel szemben. Soha nem lesz olyan, hogy nulla kockázat. Ezzel tisztába kell lennünk azt megtehetjük, hogy együttműködünk, meghatározok, hogy melyek azok a területek, eh, ahol megfelelő intézkedésekkel szűkíteni tudjuk eh, a terroristák vagy a bűnözők károkozási lehetőségeit, a, a teret, ami rendelkezésükre áll. Ezért eh, meg kell találni, hogy mik a legjobb eszközök, erősíteni kell az információt, cserét az információ felhasználását, mert szerintem ez kulcsfontosságú ebben a munkában, és a megfelelő szintű védelmet kell biztosítani. Ön ezt jogosan vetette fel, és jogosan, jogos, hogy ezt számon kérik tőlünk. De Ugye ez a vita, hogy a biztonságnak a szintje itt legyen, vagy ott legyen, hát ez szerintem ez kockázatos, és rontja az együttműködést. Én ezt el akarom kerülni. Én gyakorlatias együttműködést akarok, ami szűkíti a bűnözők lehetőségeit, ami minket ellenállóbbá tesz a támadásokkal, akár a csempészekkel szemben és szerintem ez az a szellemiség, amelyben meg kellene megpróbálnunk együttműködni. Konkrét, gyakorlatias lépésekről és azoknak az előnyeiről beszéljünk. Ami a PNR-t illeti. A PNR segítségével meg lehet találni olyanokat, akiket korábban, akikről korábban nem tudtunk, és akik potenciális támadók. Meg kell találnunk azt a formátumot, ahol konkrét esetekről is beszélhetnék. Vannak információink olyan esetekről, amelyek PNR ügyként is eljutottak a bírósági szakaszba és én nagyon aktívan is üdvözölném azt a lehetőséget, hogyha találnának egy olyan formátumot, for, ahol tényleg megbeszélhetjük ezeket nyíltan, konkrétumokkal is, hiszen itt vannak, igenis léteznek gyakorlatból példák. Végül még egy dolgot szeretnék tisztázni. A dezinformáció kérdéskörével kapcsolatban erre van egy definíció, az évelején közé is tettük, szándékosan félrevezető információ, amelynek a szándék a gazdasági vagy politikai hatás elérése és én hiszek abban, hogy az ellenszerét ennek meg lehet találni. De itt nem arról beszélünk, hogy bizonyos tartalmakat megcélozzunk, vagy megbízunk várkit, hogy dönts el, hogy hamisak vagy igazak-e bizonyos információk, hírek, nem, nem, ez itt ezen a területen nem működne. Mi azt mondjuk, hogy igenis lehet lépéseket tenni, lehet növelni az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, és ezek az eszközök, amelyek lehetővé teszik az emberek, vagy felhasználók számára, ahogyan ezt hívni szoktuk, hogy saját maguk alkossanak véleményt, kritikus véleményt arról, amit látnak vagy hallanak. Tehát ezeket az információkat teljesen máshogy kell kezelni. Ez más, mint az a munka, amikor az illegális terrorista tartalmakkal foglalkozunk. Ez utóbbira is van egy definíció itt egész Európában. Pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, tudjuk, hogy ezeket a tartalmakat igenis be lehet azonosítani, és az ezen tartalmak ellen, a, miután ezek illegálisak, ezen az alapon lehet fellépni. De Eh, ez más, mint a, ezek az álhírek vagy dezinformációk, ne keverik össze a kettőt. Elnök, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy eljött erre a eh, hosszú eszmecserére. Tíz perccel előbb is befejeztük, ez kitűnő, mert itt maradt eh,